mindenek előtt egy néppárti gyűlés lesz, ez ők az egyetlen frakció, amely jelen van, de ne büntessük meg azokat, akik pontosan jöttek. Ezért aztán úgy gondolom, hogy kezdjük el. Üdvözlöm körünkben Morton Bockov miniszter urat Kopenhágában a mi területeken kezelt kérdésekben illetékes igazságügyi miniszter, itt az Dán elnökség kapcsán jött el, hogy a programról beszéljen, és nem akarok további időt vesztegetni, meg is adom a szót neki. Ezt követően pedig kérdéseket lehet feltenni, mint egy fél négyig. Tart ez utána a Dán kormánybeli kollégája, a gazdasági miniszter váltja fel őt. Miniszter úr, parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretnék köszönetet mondani önnek személyesen és a jelenlévő képviselőknek, hogy lehetővé teszik számomra, hogy bemutassam a Dán soros elnökség prioritásait hat területen a bizottságban. Azt mond, elmondhatjuk, hogy Dánia a tanács elnöki tisztjét egy olyan időszakban veszi át, amikor is nagyon nehéz a helyzet. Éppen ezért ez egy hatalmas feladat. És számos dossziéval kapcsolatosan politikai vitát kell majd indítanunk. Olyan dossziékról van szó, amelyek nagyon fontosak lesznek a közös európai projektjeink kapcsán. Minden dosszié kapcsán együtt fogunk működni, szoros lesz az együttműködésünk, és már most örülök ennek az együttműködésnek. Biztos vagyok abban, hogy együtt sikerül majd eredményeket elérni. És válaszolhatunk az európai polgárok elvárásainak. Nagyon nagy tisztelettel adózom az Európai Parlamentnek, és annak a munkának, amelyet a képviselők végeznek E, nagyon nagy ez a tisztelet a különböző találkozókon már az utóbbi napokban volt alkalmam képviselőkkel találkozni, és már most szeretnék köszönetet mondani az önök elkötelezettségéért, mert minden találkozón amelyen részt vettem önökkel, nagyon is elkötelezettek voltak. Nagyon sok döntést kell majd együtt meghoznunk. Engedjék meg, hogy már most elmondjam, hogy mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy kihasználjuk a nemzetközi szakértők hozzájárulását is. Ők is segíthetik majd a munkánkat, amely vár ránk. A kollégáim és jó magam, valamint az európai nagykövetünk, valamint a Dán elnökség összes kulcs szereplője, kulcs személyisége együtt fognak működni önökkel a lehető legjobban. Teszik ezt majd meg engedjék meg, hogy minnyájukat meghívjam felhívjam arra, hogy minden alkalommal forduljanak hozzánk, forduljanak a tanácshoz, akkor, amikor arra szükség van. A Dán elnökség ajtaja mindig nyitva lesz önök előtt. Ne habozzanak, jöjjenek el hozzánk minden alkalommal, amikor gondjaik, kérdéseik lesznek. Engedjék meg most, hogy néhány fontos pontra hívjam fel a figyelme. Az elnökségünk prioritásairól van szó. Szeretném aláhúzni azt a tényt, hogy más Természetesen más prioritásokon is fogunk majd munkálkodni, mint amelyekről itt most szó lesz, és ne habozzanak, hogyha valamire nem utalok a mai beszámolomban, akkor kérdezzenek. Először is szeretnék utalni azokra a tárgyalásokra, amelyek a Brüsszel egy rendelettel kapcsolatosak. Minnyáján tudjuk azt, hogy egy olyan jogi aktusról beszélünk, amely nagyon technikai jellegű és széleskörű jogi aktus. A Brüsszel egyes rendelet egy alaprendelet a, a, a jogterületén, nagyon bonyolult tárgyalásokat kell indítani ezen a területen. A tanácsban nagyon nagyra értékeljük azt a konstruktív megközelítést, amely a ő, ő soros lengyel elnökség munkája alatt elindult. Az a tény, hogy az Európai Parlament úgy gondolja, hogy ez egy fontos prioritás, és a tanács is így gondolja, lehetővé teszi a tanács munkájának megkönnyítését is. Éppen ezért nagyon nagy megelégedettséggel vettem részt a főbb irányvonalak megszövegezésében a tanács december 13 14 ülésén a Dán elnökség alatt valószínűleg előrehaladást érünk el majd ebben a témában is. Remélem, hogy a tárgyalások lehetővé teszik a megállapodást a parlamenttel első olvasatban. Van egy másik pont is, amelyel jelenleg a bizottság foglalkozik, ez pedig az örökösödési joggal kapcsolatos téma. Ez egy olyan téma, amely amelyen már nagyon sokat foglalkozott a parlament is. Szeretném elmondani, hogy nagyon elégedett vagyok a konstruktív megközelítésért, amelyel a bizottság ezt a témát kezelte. Éppen ezért nagyon pozitívan tekintek a munkánkra, valószínűleg a tanács és a parlament meg fog állapodni majd a e témát illetően. Ahogy tudják, a tanácsban vannak problémák az örökösödés jog kapcsán, de biztosíthatom az önök szakbizottságát, hogy a jelenlegi stádiumban a Dán elnökség munkájában már felhasználtunk nagyon jelentős forrásokat, hogy ezeket a problémákat megoldjuk. És a Dán elnökségnek már volt alkalma informális vitában részt venni a parlamenttel. Ez a vita mellesleg a lengyel elnökség alatt kezdődött már. Én úgy gondolom, hogy a, ez a vitasorozat nagyon konstruktív volt és célzott. Remélem, hogy a Dán elnökség alatt sikerül majd megoldást találni az összes akadályra, amelyek, amelyek eh, jelenleg a tanácson belül léteznek, és megállapodhatunk az Európai Parlamenttel. A következő pont az, az európai eladási joggal kapcsolatos. Ahogy tudják, a, az Európai Parlament és a Júri Szakbizottság ezt a pontot prioritásként kezeli. Éppen ezért nagyon pozitív dolog az, hogy a bizottság számos workshopot akar majd megszervezni szakértők jelenlétével, és teljes mértékben támogatjuk ezeket a kezdeményezéseket egy időben. Azt is szeretném elmondani, elmagyarázni önöknek, hogy a bizottság tett egy javaslatot, amely a növekedési stratégiának része, és úgy gondolom, hogy mind a parlamentben, mind a bizottság mind a tanácsban politikai szempontból meg kell tenni mindet annak érdekében, hogy ez a javaslat hozzájáruljon a növekedéshez, amelyre Európának annyira nagy szüksége van. Te egy olyan javaslatról beszélünk, amely nagyon bonyolult, és nem titok az sem, hogy néhány tagállam nagyon szkeptikus ezen javaslat irányába és ez egy szkepticizmus, amely a fogyasztói szervezetek részéről indult el nagy részben, valamint az európai tárgyaló felektől. A tanácsban a tárgyalások során elsősorban arra koncentráltunk, hogy ez a javaslat ne bonyolítsa tovább a helyzetet. A Dán elnökség ideje alatt folytatni fogjuk a tárgyalásokat, ugyanis a javaslat nagyon bonyolult, éppen ezért fontos a vita, egy elmélyült vitára lesz szükség. Szeretnék még a kölcsönös elismerések kell kapcsolatos témáról is beszélni. A javaslat arra szolgál, hogy az áldozatok, a sértettek védelmét biztosítsa, és a megfélemlítés ellen fellépjen. Azt hiszem, hogy ez a dosszié és ez a javaslat egy olyan dosszié, amelyben kapcsolatosan igenis nagyon sokat tehetünk a polgárok érdekében. Itt az Európai Unió polgáraihoz közelednünk kell, és itt egy nagy előrehaladásra számítunk a személyek védelme terén. Azt hiszem, azt hiszem, hogy nagyon jelentős lehet ezen a területen az előrehaladás, mert ez az egyik prioritásunk. A tanács szempontjából azt reméljük, hogy nagyon konkrét eszmecserét folytathatunk az Európai Parlamenttel, és reméljük, hogy első olvasatban megállapodást is tudunk elérni. Az utolsó pont, amelyet szeretnék megemlíteni, a bizottság egy javaslatával kapcsolatos, az Európai Unió adatvédelmével kapcsolatos jogszabályról van szó. Ahogy tudják, ma a bizottság tett javaslatot két jogi aktussal kapcsolatosan, egy javaslatot arra, hogy módosítsuk a 94-es irányelvet, valamint a 2008-as jogi keretet a személyes információk és adatokkal kapcsolatosan. Nagyon nagy érdeklődéssel várjuk ezt a javaslatot a bizottság részéről. Nagyon sok szereplő vesz részt köz- és magánszereplő ebben a folyamatban. Nem felejtjük el, hogy mennyire fontos az, hogy a, a, az Európai Parlament elnöke is úgy gondolja, hogy ez egy prioritás. Szeretném megragadni az alkalmat, hogy elmondjam, hogy mi is úgy gondoljuk, hogy a személyek védelme prioritás kell, hogy élvezen, elsősorban az adat adatok területén, tehát az adatvédelem területén. Természetesen nincs meg most a lehetőségem arra, hogy kommentáljam a bizottság javaslatát részletesen, azonban az elnökség arra számít, hogy egy ambiciózus javaslatról beszélhetünk majd, amely számos jogi területet érint. A Dán elnökség alatt mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy a tagállamoknak lehetősége nyíljon arra, hogy elmondják a véleményüket a bizottság javaslatával kapcsolatosan. Biztosíthatom önöket arról, hogy a lehe, tőlünk lehető legtöbbet meg fogjuk tenni annak érdekében, hogy jó eszmecserét folytassunk minden témát illetően. Számos munkatalálkozónk lesz, ülésünk lesz a különböző munkacsoportokkal ezekről a dossziékról. Természetesen rendelkezésükre állunk minden témában, és mindig reagálni fogunk, mindig, hogyha az Európai Parlament részt akar venni valamilyen vitában. Ezek voltak tehát a főbb pontok, amelyekről szólni kívántam. Én nagyon szeretem a vitákat általában, és kész vagyok válaszolni az összes kérdésükre. Azzal szeretném zárni, hogy megismétlem azt, hogy a Dán elnökség a tanácsban nagyon örül, hogy gyümölcsöző együttműködéssel lehet az Európai Parlamenttel, és reméljük, hogy pozitív párbeszédet tudunk megnyitni minden szinten. A tanács, a bizottság és az Európai Parlament együttesen rendelkeznek azzal a mandátummal, hogy egy jobb Európát hozzunk létre. Ezt a nagy kívást, ennek a nagy kívásnak meg kell felelnünk, alázatosnak kell lennünk, és meg kell hallgatnunk a, bolgá, a polgárokat, akiket képviselünk. Meg vagyok arról győződve, hogy együtt pozitív, konstruktív párbeszédet tudunk kialakítani, és előre haladhatunk majd minden területen az európai polgárok érdekében el kell magunkat köteleznünk a konkrét eredmények mellett ezeken a területeken. Ahogy önök is tudják, hála a szoros együttműködésnek és a konstruktív párbeszédnek tudjuk majd az erőinket is bevetni minden területen. Biztos vagyok abban is, hogy hogy nagyon jelentős lehetőségeink vannak, és mindent el fogunk érni, amit szeretnénk a Dán elnökség alatt is. Most pedig várom a gyümölcsöző vitát. Köszönöm szépen. Miniszter úr, köszönöm szépen. Hát mi is várjuk a konstruktív együttműködést a Dán elnökséggel. Hálásak vagyunk, hogy ilyen ambíciózus, átfogó programot vállaltak, és ezt bemutatták nekünk. Úgy gondolom számos vitapont alakult ki, Brüsszel egyessel kezdődött, és Tadeusz Zvieska a koordinátor, a néppárti koordinátor első hozzászólója következik. Köszönöm szépen, elnök úr, miniszter úr. Üdvözlöm Első alkalommal van lehetőség arra, hogy beszéljünk a Dán elnökséggel, számomra legalábbis. Én Kopenhágában nem tudtam jelen lenni, és köszönöm szépen ezt a nagyon intelligens bemutatót azzal kapcsolatban, amit a Dán elnökség tervez, ez nagyon hasznos nekem a parlamentet öt évre választják, az elnökség meg fél évig dolgozik, és ez meghatározza, hogy mit lehet elérni egy hat hónapos időszak alatt persze. És de ennek ellenére egy jogalkotási folyamat rendkívül fontos tevékenységet jelent, és ebben egy hat hónapos szakasz óriási lehetőségeket kínál, ezért örülök, hogy folytatják a munkát, egyrészt, másrészt pedig új, teljesen új anyagokat is felvállaltak. Nézzük a Brüsszel egyet. A parlament előadója voltam ebben a témában, és szeretném elmondani, hogy nagyon elégedett vagyok azzal az együttműködéssel, amit kialakítottam a Dán állandó képviselettel itt Brüsszelben. Örülök, és elégedett voltam azzal, ahogyan a munkát betervezték és folytatták. Elmondta ön is, hogy a Brüsszel egyes módosítása első olvasatban remélhetőleg befejezhető. A parlament, a tanács egyet tud érteni Természetesen ez nem egy könnyű terület, nagyon bonyolult az egész kérdés a Brüsszel egyessel összefüggésben. Azt gondolom, egy olyan jogi szövegre van szükség, amely egyébként mindeddig is jól működött, az egyik legjobb jogszövegnek számított, törvényszövegnek számított, és ezt szeretnénk most módosítani. Ha megnézzük a munka végzési gyakorlatot, tehát hogy mit, hogyan dolgozunk, hogyan végzünk el. Úgy gondolom, hogy túl nagy problémák nem fognak felmerülni. Az exekvatúra eljárás kezelése egy fontos téma, ez eddig is nagyon bonyolult volt, és nyilván ebben haladásra van szükség, de voltak más nagyon fontos témák is, a harmadik országokhoz fűződő kapcsolatainkban például a választott bíráskodás területén, és számos kérdést kell megoldani. Azt hiszem, hogy pontról pontra fogunk haladni, és azt gondolom mindkét intézmény célja az, hogy jól haladjunk a munkával, Kíváncsian várjuk a tanács következő lépéseit ebben a vonatkozásban. Igazából kíváncsian várjuk, hogy megtudjuk, hogy a tagállamok hol szeretnének gyorsabban haladni. Egy informális tanácskozásra kerül sor februárban, és úgy gondolom, hogy ott sok mindent megtudunk. Természetesen nem kell kapkodni, ami nem jelenti azt, hogy túlságosan elhúzhatjuk a dolgot, ez távolról sem lehet érdekünk. A tanácsban és a parlamentben is ebben a tekintetben hasonlóan gondolkodunk. Egyébként pedig hálás vagyok önöknek azért, hogy nagyon megalapozott döntéseket kívánnak hozni. A bizottság által kijelölt kereten túl akarok lépni a Brüsszel egyes területén, és azt gondolom, hogyha ezt meg akarjuk csinálni, és el akarjuk végezni, amit szeretnénk, akkor nagyon bölcsen kell haladnunk, és egyelőre azt javasolnám, hogy ezt a keretet tartsuk meg, a keretet zárjuk le rendesen, és amikor ez sikerült, akkor menjünk túl ezen. Köszönöm szépen az eddigi együttműködést is. Köszönöm szépen az ambíciózus tervezést, terveket, amiket kijelöltek maguknak, és sajnos el kell mennem a delegációnk üléshezik egy nagyon fontos megállapodásban, amit Tokióban kívánunk aláírni az internetes hackerekről van szó, tehát ez egy óriási vitát kavart eddig is, nagyon fontos a téma, azt hiszem ezt mindenki látja, és remélem meg tudja érteni, hogy olyannyira fontos ez számomra európai szinten is, hogy most ezen részt kell vennem ezen a tárgyaláson. Nyilvánvalóan nagyon korán vagyunk még ahhoz, hogy komolyan beszéljünk trilógusokról, háromoldalú párbeszédekről a tanácssal. Még mi is ott tartunk, hogy egyelőre tárgyalunk, és az első hat hónapot inkább arra szálljuk, hogy a, meghallgassuk az érintetteket, vitákat folytassunk, egyszerűen a kívánság listát kívánjuk összeállítani. Egy dolog világos, az Európai Bizottság meglehetősen gyorsan elkészítette a javaslatot, sokan bírálták egyébként, ahogyan bevonták az érintetteket ebbe a munkába és parlament, amely nyilvánosság előtt szerepel, és a népképviselet ebben a formában intenzívben kell, hogy foglalkozzon ezzel. Minden érintettet be kell vonni. A fórumot kell biztosítani, de örülök, hogy van egy elvi szintű vita, és a Dán elnökség a bizottság ezen prioritását elfogadja, és a tanácsban segít felgyorsítani a véleményalkotási folyamatot. Amit meg kéne tennünk, az az, hogy a hat hónap alatt legalább szorosan működjünk együtt, nézzük meg kölcsönösen, hogy hol tart a másik fél, és adott esetben nézzük meg, hogy mi lenne a legjobb megoldás a következő lépésekben. Én vagyok a raportőr, egyébként két további hozzászólás van. Az először Lechner kolléga, gondolom az örökösödési jogról van szó, utána pedig kolléganő. Köszönöm szépen Röviden hálás, hálát szerettem, hálámat szerettem volna kifejezni, hogy erről beszélt, és hát az örökösödési jog, ezt a trilógusan észrevettem, a Dán elnökség nagyon energikusan közelíti meg a témát. A Dánoknak ugye hát érdemileg elég sajátos véleményük volt, de éppen ezért pozitív szerintem, hogy a tanácsban, ebben az önök által felvetett témában, nagyon nehéz kérdésben haladjunk, amit a trilógusban is elmondtam, hogyha a tanács ebben a kérdésben, a Klopek kérdésében eredményre jut, akkor nem fogunk elbukni, azt hiszem. De azért van egy pár érzékenyebb pont még, amit meg kell tárgyalni a tanácsnak és a parlamentnek, de ha jó szándékkal közelítünk, jó hiszeműen, akkor meg tudjuk oldani. Ez én a problémám következő, megmondom őszintén, a dosszié nagyon nehéz kérdéseket tartalmaz. Egyszerűen döntéseket kell hozni, és a jelen pillanatban Mm, részben már el is dőltek, mm, el kell, hogy mondjam. Most már évek óta tárgyalunk erről, és ha tovább is függőben marad a dolog, akkor elhúzódik a végtelenségig, elnapoljuk a döntéseket, mert a problémákat újra és újra elkezdjük megint megoldani. Megmondom őszintén, mindig lesz egy új kormány, mindig lesz egy új többség, és akkor előről kezdjük az egészet. Tehát arra kérem, és abban támogatom önt feltétlenül, hogy igyekezzenek a tanácson belül eredményre jutni hogy tényleg ezt a kondíciók van non lesz, tehát egy alapvető feltétel ez, vagy lesz ez a kérdés. Ez csak az Egyesült Királyság vonatkozásában és az merül fel, és ez a kérdés, tehát valamikor ezt a kérdést is meg kell vitatni. Régner kolléganő. Köszönöm szépen elnök úr, egy néhány megjegyzést engedjenek meg részemről is. Először is osztom azt a véleményt, amit Zvjevka kolléga mondott, hogy kiváló együttműködésről van szó a Dán elnökséggel. Hát nem rég dolgozik a Dán elnökség, és már most látjuk, hogy pozitív eredményeket tudtunk elérni részben. Nagyon gyorsan tudunk kommunikálni, és így gyorsan eredményre jutunk. Ezt én nagyra tartom. Ami pedig a témákat illeti, az adatvédelmi irányelv került szóba, ezt ön említette meg, természetes, hogy az Európai Parlamentben több szakbizottság foglalkozik ezzel, így a milyen kis, csak egy megjegyzést engedjen meg. Mindeddig feltűnt, nekem ebben a korai szakaszban persze mindeddig feltűnt, hogy az adatvédelem eset a munkavállalói adatvédelem területén még javítani valókat, hiszen nagyon sok a nemzeti jog még a üzemi szintű megállapodásokban, például a bizalmas kezelés területén, az adatok bizalmas kezelése esetén, és azt hiszem, itt óriási fejlődési potenciál van még előtt, mert egyes témákat egyszerűen nem tudatosítottunk eléggé. Aztán a Dán elnökség programját megnéztem, egyszerűen a címeket mm, kiegyzeteltem, és megnéztem, milyen háttere, milyen összefüggésben vannak. Ugye a belső piacot kívánják erősíteni, azt mondták, ahol erre szükség van, hogy kellő növekedés jöjjön létre, egy dinamikus Európára van szükség, ezt mondják. Itt több tervük is van, több szándékuk is van. Önök, ön beszélt az imént az a szélzróról, a vásárlói jogról. Itt arról van szó, hogy jobb keretet kívánnak biztosítani a fogyasztók és a vállalatok számára az adásvétellel foglalkozó jogban. És hát arra kívánják felhívni a figyelmet, és meggyőződésem, hogy a Dán elnökség ezt meg is teszi, hogy az összes érintettet vizsgálják meg, hogy kinek milyen hatással jár ez, hol van egyfajta potenciális adott esetben túl nagy eufóriával elfogadunk valamit, de az egész projekten nem igazán segítünk. Most nézzük meg a Brüsszel egyet. Az eddigi tapasztalatom ott is az, hogy az elnökséggel az együttműködés kiváló, és egy-egy problémára már magam is felhívtam a figyelmet. Ebben az összefüggésben is meg tudom ismételni még egyszer, amit már mondtam hiszen itt egy olyan keretben vagyunk, ami nagyon nehéz, a, nehézé teszi a helyzetet az Európai Bizottság, hogy úgy mondjam, nagyon szűk keretek között mozog időnként egy felülvizsgálat nem elegendő, amikor például a hatáskörökről beszélünk, tehát a bírák hatásköréről beszélünk, vagy illetékességéről beszélünk munkaharc esetén. Mindenesetre sok sikert kívánok a Dán elnökségnek, és remélem, hogy az eddigi kiváló együttműködést folytatni tudjuk. Köszönöm szépen. További hozzászólást nem látok. Miniszter úr, parancsoljon. Tak for det, formand. Merci beaucoup. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani a kiváló kérdésekért, amelyet feltettek a képviselők. Hát igen, igazuk van. Ez egy olyan napirend, amely nagyon fontos pontokat, nehéz pontokat tartalmaz. Sok a prioritás, és ezek mind igen alapvető prioritások, ahogy önök is mondták, számos alkalommal már nagyon sikeres volt a munkánk, úgyhogy már szinte bizonyos pontokat illetően a megállapodás előtt vagyunk. Mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy elérjünk a céljainkat, a e dossziékat illetően. Nagyon sok lehetőség van arra, hogy sikeresen zárjuk le ezeket az anyagokat de természetesen van, aki már elment, kiment a teremből, de a Brüsszel egyes felülvizsgálatról is kérdeztek. Erre szeretnék reagálni. Az első politikai reagálás az lenne, hogy ez egy sikertörténet, ugyanis látjuk azt, hogy egy fenntartható, hosszú távú eszközt tudtunk kialakítani, de mindenképpen egy nagy sikerről van szó. Az is világos, hogy itt is korrekciókra, kiigazításokra van szükség, és már most elindítottuk ezt. Szávkov úr egy másik kérdést tett fel. A hatáskörökkel eh, kapcsolatos eh, szabályokról, valamint eh, harmadik országok felé való nyitásról Pénteken az informális tanácsülésen Kopenhágában is napirendre tűztük ezt a témát. Ez is azt bizonyítja, hogy mindenképpen megpróbáljuk az előrehaladást elérni ebben a témában is. Egyetértek az elhangzottakkal. Nagyon fontos az, hogy amikor ilyen típusú kérdésekkel foglalkozunk, közelítsük az álláspontjainkat a célkitűzéseket alapul véve. Az elnök úr kérdését illetően az európai vásárlási joggal kapcsolatosan e témával, témát is megvitattuk, ez is egy nagyon bonyolult dosszié. Nagyon sok kérdés merül fel, mind az ipari szervezetek részéről, a civil társadalmak részéről, a kereskedők részéről. És egyetértek az elnök úrral abban, hogy már most el kell indítani a vitát. Melesleg az elnökség ezt szintén szándékozik megtenni, és mindenképpen a, a növekedés a perspektíva. úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy minden érintett fél ebben a dossziéban részt vegyen a munkában, ugyanis fontos a szoros, közvetlen párbeszédet kialakítani minden érintett féllel. Szeretném az elnök urat biztosítani arról is, hogy a Dán elnökség során szoros párbeszédet akarunk fenntartani a parlamenttel is e témában. Nem titok, hogy mennyire bonyolult a helyzet, és a tanácson belül minden érintett fél a lehető legjobban együttműködik az különböző vitákban. Aztán volt egy másik kérdés az örökösödési joggal kapcsolatos rendeletről. teljes mértékben egy önökkel. Ez is egy olyan kérdés, amely mindnyájunkat érint. Mindent meg kell tennünk, hogy megoldást találjunk a problémákra. Még akkor is, hogyha már nagyon közel vagyunk a megállapodáshoz, tudjuk, hogy hogyan működnek a dolgok, az Európai Parlamenttel mindig is szoros párbeszédet kell kialakítani. Azt reméljük, ahogy mondtam, hogy sikerül megállapodást kötnünk a Dán elnökség során, de azt hiszem, hogy az elkövetkezető hónapokban azért elég rugalmas ütemtervet kell kialakítani annak érdekében, hogy megállapodhassunk e kérdésben. Aztán már beszéltem a felszámolások kérdéséről is. Itt is meg kell egyeznünk a tanácson belül. Egy kompromisszumot kell kialakítani. Remélem, hogy pozitívan zárhatjuk majd a párbeszédet az Európai Parlamenttel is, és megállapodhatunk a polgárok érdekében, ugyanis a polgároknak van szüksége arra, hogy megtaláljuk a megfelelő megoldást. Mielőtt még a probléma súlyosbodna, mindent meg kell tennünk, hogy a megállapodás megszülessen. Nagyon elégedett vagyok, látva ezt a informális találkozót, ezeket a lehetőségeket, ahogy mondtam, számos témában lesznek találkozók, már vannak olyan témák, amelyek szinte a lezárás előtt vannak az adatvédelem területén, és nagy az előrehaladás, ez is nagyon sokakat érint, érdekel. Lesz egy meghallgatás, jelenleg ebben a meghallgatási fázisban vagyunk, ebbe, ebben részt vesznek nagyon aktív módon a legkülönbözőbb civil társadalmak, szakszervezetek és így tovább. Meg szeretnénk a párbeszédet indítani, aztán a vásárlási joggal már foglalkoztam, itt is prób- megpróbáljuk a tárgyalásokat felgyorsítani, és a gazdasági növekedés perspektíváját vesszük alapul. Ahogy az elnök úr is mondta, nagyon fontos minden érintett felet bevenni a párbeszédbe, és egy gyümölcsöző párbeszédet kialakítani. Nem feled be tehát a célt, a gazdasági növekedést. És reméljük, hogy egy nagyon hatékony vásárlási jog alakul majd ki Európában a gazdasági növekedés érdekében. Aztán ott van a Brüsszel egyes téma, munka, a sztrájk témája, ezekről is már sokszor volt szó, és még akkor is, hogyha jónak találom az ötletet, technikai szempontból jelenleg nem igazán tudunk foglalkozni a témával, de egy kulcs fontosságú vitáról van szó. Azonban jelenleg a mostani stádiumban nem tudunk foglalkozni ezzel a kérdéssel. Ennyit akartam elmondani, köszönöm elnök úr. Én köszönöm, miniszter úr, nagyon sok sikert kívánok önöknek az elnökséghez, és hát folyamatosan találkozunk majd a tárgyalások során, de a végén júniusban ismét eljön majd hozzánk a bizottsági ülésre. Örömmel várjuk a Dán elnökséget, és biztosak vagyunk abban, hogy sikeres lesz. Köszönöm szépen. machen das jetzt im Fliegenden. Hát akkor most gyorsváltás következik. A Dán gazdasági miniszter szintén itt van már körünkben. Okay. Six. Oh, God. I love again. Nos, akkor, hölgyeim és uraim, nagy szeretettel köszöntöm körünkben Oli Szón urat, a Dán Királyság gazdasági miniszterét, aki hát a soros elnöke az illetékes tanácsnak az elkövetkező hat hónapban, és hát a mi hatáskörünk másik fele tartozik az ő tárcájához, és nem is akarom tovább vesztegetni az időt, hanem rögtön meg is adom neki a szót, és megkérem, hogy mutassa be a Dán elnökség programját, parancsoljon öné a szó. Nagyon szépen köszönöm, és nagyon örülök, és köszönöm ezeket a bevezető szavakat, köszönöm a meghívást eh, hogy találkozhatom a jogi bizottsággal, és nagy örömmel várom az együttműködést önökkel, és hogy megvitathassam önökkel a Dán elnökség prioritásait. És hát először is engedjék meg, hogy gratuláljak önnek, Léne úr, hogy újra választották a jogi bizottság elnökének. Én magam is örömmel várom az együttműködésünk folytatását, és látom, hogy a bizottságnak sok tagja úgy döntött, hogy itt marad a teremben a vita alatt, és ennek örülök. Az Európai Parlament az elnökségnek nagyon fontos partnere, nagyon sok közös munka vár ránk gondoljunk arra, hogy milyen fontos, hogy az emberek, a polgárok és a vállalkozások számára egyaránt eredményesen dolgozunk. Nagyon fontos prioritás a Dán elnökség számára, hogy folyamatosan párbeszédben maradjon az Európai Parlament, mert csak így tudjuk meghozni a helyes döntéseket, és csak így tudjuk biztosítani, hogy Európa ismét növekedési pályára álljon. Köszönet illeti a lengyel elnökséget és az önök bizottságát és a sok jó döntésért, amelyet meghoztak a lengyel lengyel elnökség alatt, és örömmel folytatom ezt az együttműködést. Dánia olyankor veszi át az elnökséget, amikor Európában válság van, és Európa talán a legnagyobb kihívással szembesül. Ö, és az európai gazdasági helyzet, az helyzet nagyon nagy teret foglal el az európai napirenden, és a Dán elnökség a tőle telhető mindent megtesz, hogy összehozza az embereket az Európai Unióban az európai együttműködés értékeinek megfelelően. Mi felelősen kívánunk dolgozni, dinamikusan, zölden és biztonságosan egy ilyen Európa érdekében. Én személyesen azt hiszem, hogy a növekedés, a pénzügyi konszolidáció a két pillére az európai fejlődésnek így lehet a válságot megoldani. Fontos, hogy együttműködjünk és létrehozzuk ezt a növekedést. Köszönöm a bizottságnak azt a javaslatot, amit a belső piaci jogszabálya kapcsolatban tett. Ez 12 kulcsfontosságú kezdeményezést tartalmaz, és ez hozzá fog járulni a növekedés beindításához Európában. Ezek a kulcsfontosságú kezdeményezések már jogszabályi javaslatként is léteznek és nagyon hamar meg is jelennek. A belső piaci törvények, a belső piaci csomag, az meghatározó a Dán elnökség számára, és szeretnénk minél több konkrét eredményt elérni ezzel kapcsolatban a 12 kulcs kezdeményezés területén, és ehhez szükségünk van az Európai Parlamentre. Ez a lehető ez a legnagyobb reformja a belső piacnak, mióta bevezetésre került 1992-ben. Tehát a Dán elnökség mindent meg fog tenni hogy ezeket sikerüljön keresztül vinni. Sok javaslat javítani fogja, modernizálni fogja a belső piacot, és ezek a javaslatok a jogszabályalkotást is modernizálják, és megkönnyítik a vállalkozások és a fogyasztók helyzetét. Öt kérdést tartunk különösen fontosnak a belső piaccal kapcsolatban. Mi szeretnénk minél jobban előbbre jutni ezeken a területeken együttműködve a parlamenttel, és reméljük, hogy néhány kérdést le is tudunk majd zárni. Ezek meghatározó fontosságúak Európa számára. Az öt prioritás a következő. A szabadalmi reform, az éves elszámolási irányelv, a KKV-vel kapcsolatos jogszabályok, a közbeszerzési irányelv és az európai norma rendszer kialakítása. Én nagyon jól tudom, hogy a az önök bizottsága meghatározó szerepet játszik nagyon sok ezzel kapcsolatos javaslat elfogadásában. Ez lenne eh, tehát a terv, a szabadalmi eh, eh, reform, a szabadalom reformja, illetve az elszámolás, illetve számviteli reform. Ez nagyon fontos az európai vállalkozások számára, a kis és közép vállalkozások számára, hogy megerősödjenek a jogaik, és a szabadalmakkal kapcsolatos folyamat az egy helyen történjen. Az európai szabadalmi reform elfogadásával a versenyképesség is nőni fog, az európai vállalatok versenyképessége. Ez egy nagyon erős jelzés lesz, és ez azt jelzi, hogy mi nagyon komolyan veszük a növekedést Európában, és erre nagy szükség van a válság idején. Úgyhogy köszönöm szépen, Léne elnök úr, és köszönöm a Rapkai úrnak, a rapartőr úrnak és Baltazár úrnak, aki az árnyék jelentés felelőse. Köszönöm nekik, hogy sikerült megállapodásra jutni a lengyel elnökséggel a szabadalmi reformmal kapcsolatban és köszönöm a támogatást, a rugalmasságot a parlament részéről. Sikerült évek, évek után végre kompromisszumra jutni a belső piacnak ezen kérdésével kapcsolatban. A Dán elnökség célja, hogy ezt befejezzük, lezárjuk, és egy átfogó szabadalmi reformot valósítsunk meg. A tanács számára ez egy nagyon komoly prioritás, én nagyon szeretném, hogyha itt kompromisszumra tudnánk jutni az európai igazságszolgáltatási rendszerben. A kérdés ugye az, hogy hol lesz az első lépcsőfok, az első fok helye. Ez egy nagyon fontos része lesz ennek a megállapodásnak. Ez a kompromisszumos javaslat ez majd, ebből majd kiderül, hogy sikerül-e egyességre jutnunk az utolsó megoldatlan kérdést illetően, de hát szeretném biztosítani önöket arról, hogy minden tőlem telhetőt megteszek annak értekében, hogy sikerüljön kompromisszumot kialakítani a tagállamok között. Az éves számviteli szabályok kérdése, ez ismételten egy nagyon fontos prioritás számára, hogyha modernizáljuk az ide vonatkozó szabályokat, akkor nagyban csökkentjük az administratív terheket, és a befektetők is nagyobb bizalommal lehetnek, mert sokkal transzparensebbé, átláthatóbbá, összehasonlíthatóbbá válik a rendszer, hogyha a számviteli szabályok egyszerűsödnek, és itt is számítunk az Európai Parlamentre a Dán elnökség alatt. Ez a bizottság meghatározó partnerünk, és hát önök prioritást élveznek ebben a kérdésben. A tanácsban nagy a kihívás a küszöbértékek harmonizálásában, tehát hogy döntsük el, hogy milyen társaság milyen feltételek alapján kerül kiválasztásra. És hát a küszöbértékektől eltekintve, amelyek még nem tiszták, ez még vita tárgya a tanácsban, és nagyon fontos lesz megtalálni a kompromisszumot, országról országra történik jelentés, ez egy új elem a számviteli rendszerben, és hát köszönöm a bizottságnak, hogy elindította ezt a nagyon fontos vitát. Ez egy fontos eszköz arra, hogy a egyenlőtlenségek ellen fellépjünk, és hogy a vállalatok, hatóságok nagyobb felelősséget vállaljanak. Én nagyon remélem, hogy sikerül olyan modell találnunk, amely nem növelni fogja az administratív terheket a vállalkozások számára, és képes lesz nagyobb átláthatóságot teremteni. Az országjelentések Erről beszéltem már a versenytanácsban, a versenyképességi tanácson február 10-én a kollégáimmal, erről fogok beszélni február 10-én a versenyképességi tanácsülésen a kollégákkal, és nagyon jól haladnak majd előre a tárgyalások. Fontos lesz, hogy konszenzusos megoldást találjunk mind a tanácsban, mind a parlamentben. Ehhez koordinációra van szükség, erőfeszítéseinket koordinálni kell az egyes országok vonatkozásában. Örömmel várom az együttműködést McCarthy asszonynal, a raportőrrel és Léna elnök úrral, az árnyékjelentések felelőseivel, különös tekintettel az átláthatóságra és a számviteli irányelvre, hogy a lehető legjobb kompromisszumot meg tudjuk találni, eltekintve a prioritásoktól a belső piaci jogszabálya kapcsolatban számos egyéb javaslat is létezik, és tudom, hogy van egy informális párbeszéd és ez tegnap is, tegnap is megtörtént a cégbejegyzéssel kapcsolatosan, a cégjegyzékekkel kapcsolatosan, és itt sikerült megállapodásra jutni a plenárison, a tanácsülésen, és ez növeli a jogbiztonságot a vállalatok jobb tájékoztatást kaphatnak határon átnyúlóan, és jobb lesz az ellátás információval. Köszönöm Lesner úrnak, a raportőrnek a munkáját és az árnyék jelentések felelőseinek, felelőseinek is. Maszi Bidágó és a teljes csapat nagy szerepet játszott abban, hogy eredményes volt a lengyel elnökség a a belső piaci harmonizációs hivatal la kapcsolatban nagyon nagyra értékelem a konstruktív hozzáállást. Ami a, azt várjuk a bizottságtól, hogy tavasszal a lengyel elnökség alatt kezdődnek meg a tárgyalások, és a tanácsban megkezdődnek a tárgyalások a, azzal kapcsolatban, hogy lehet növelni a számviteli, a könyvvizsgálói szakmákba vetett bizalmat. Kama úra jelentés felelős, örömmel várjuk a jelentését ebben a kérdésben, és hát folytatódnak majd a megbeszélések. Egyetértek azzal, hogy mindenképpen nagyobb bizalomra van szükség, és ez a cél, bármilyen is legyen a, a számviteli meg a könyvvizsgálói rendszer, nagyon átfogó vitára van szükség ahhoz, hogy kialakuljon a megfelelő egyensúly és a bizalom. Végül pedig a digitális belső piacról szólnék a jól működő digitális belső piac az hatalmas lehetőséget jelent a növekedés számára az egész Európai Unióban, és ez meghatározó a Dán elnökség számára. Volt mindenféle logó ezzel kapcsolatban, és itt nem csak arról van szó, hogy jobb legyen a gazdaság, hanem nagyobb növekedésre van szükség mindenütt, ahol csak elérhető és meg kell teremteni ezt a növekedést, mert ez munkahelyeket terem, és az egyik legfontosabb eszköze ennek a digitális belső piac, éppen ezért összehívtam egy informális tanácsülést, a versenyképességi tanácsot, ahol ezzel a kérdéssel fogunk foglalkozni, és nagyon remélem, hogy ez további inspirációkat ad a digitális belső piac fejlesztésére, amelyből profitálhatnak a vállalatok is. És végül is, elnök úr, engedje meg, hogy köszönetet mondjak a teljes bizottságnak, a bizottság tagjainak az együttműködésért, és örömmel várom, hogy megtaláljuk a megfelelő kompromisszumokat, hogy visszahozzuk a növekedést Európába. Ezek tehát a mi prioritásaink, és ezekről a kérdésekről esik ma szó, és a soron következő hat hónapban egyaránt köszönöm. Köszönöm szépen, miniszter úr, és akkor most pedig Massin kollégának adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, miniszter úr. Nagyra értékelem azt a tényt, hogy életbevágónak tartja a saját mandátumát, itt a szabadalmak terén nagyon fontos az ipar számára, ez kétségtelen, más elnökségek is eljöttek ide a parlamentbe korábban a témát illetően, de szeret tudni, hogy mi is a helyzet a szabadalmak dossziéjával. Nem felejtettük el egy kicsit ezt a témát, vagy egyfajta függőségben van ez a téma? Talán e, ezen a területen erőfeszítéseket kellene tenniük, hogy ezt a problémát kezeljék. Úgy tűnik, hogy a spanyolokat nyelvi szempontból egy kicsit marginális szintre tették, itt, de nem csak a spa, spanyolokat, hanem az 500 millió spanyol nyelven beszélőket elhanyagolják a többi nyelv mögé kerültünk, olyan nyelvek mögé, amelyek nem igazán ö, fontosak politikai szempontból Európával. Például ugye ott a francia vagy a német, és én azt hiszem, hogy ez botrányos. Ezt egy szakértő mondja most önnek a spanyol nyelv hátrányát mindenképpen be kell hozni, és ez csak akkor lehet, hogyha ön és a kollégái erőfeszítéseket tesznek ennek érdekében, mert minden nyelv, mert minden nyelvet egyelőnek kell tekinteni, egy, egyenlő bánásmódban kell részesíteni. Danke, ich habe mich jetzt auch selbst wieder auf die Rednerliste. Köszönöm szépen. A szabadalmi ügyben én is szeretnék még hozzászólni, visszaigazolom, amit már az imént elmondtam. Itt decemberben lezártuk a vitát a tanácssal megkötött megállapodás alapján. Első olvasatban a lengyel elnökség alatt ezt sikerült megkötni. Még egyetlen nyitott kérdés van a tanács előtt. Ez a központi fórum helyszíne lesz. Ezt biztos nem a parlament fogja eldönteni, szerintem ez teljesen egyértelmű, itt a tagállamoknak egymás között kell egyeztetniük. Eredetileg az volt a célunk, hogy februárban, tehát idén februárban, vagyis nem sokára a plénumban szavazunk kerül, de nincs értelme szavaztatni a csomagról, amíg a végleges megállapodás nem született meg a tanácson belül. A elnökök konferenciáját megbízom azzal, hogy a februári ülésen ez ne szerepeljen a napi renden, hogyha februárig nem sikerül eredményt elérni. Mi egy standby eljárásban vagyunk. Csak arra várunk, hogy sikeres legyen az elnökség, és ha megoldják a problémát, akkor mi elég gyorsan napirendre tudjuk tűzni a plenárisan, és közösen, mint ahogy az első olvasatban a lengyel elnökséggel megállapodásra került, el tudjuk fogadni ami pedig a negyedik és hetedik irányelvet, a számviteli irányelvet érinti. Itt szeretnék ezt lezárni egyébként a Dánok, az elnökség ide alatt raportőrként csak annyit tudok mondani meg Kárzi asszony, aki a transzparencia irányelv raportőr, ő se látja ezt másképp, azt gondolom tényleg hat hónap alatt konkrét eredményekre lehet jutni, nem vagyok ellene annak, hogy ezen a mérlekészítési jogon belül a nagyobb transzparencia irányába lépjünk tovább, egy sor javaslat van erre vonatkozóan is ezekről folyik a vita éppen, de azért azt a központi kérdést szem előtt kell tartani, hogy az átláthatóságnál és az ezzel együtt járó költségeknél, bizonyos cégeknél, ahol egy adott méretet túllépnek, ne túlozzunk, ne essünk túlzásba, ezért egy kis és középvállalati klauzulára is szükség lesz, és ezt nem lehet az általános európai sztenderdekhez rögzíteni, újfajta normákra van itt szükség de tudom, hogy ugyanez a vita folyik gyakorlatilag a tanácson belül is, azt hiszem, hogy jó, észszerű eredmény születik a végén. Egy dologra szeretném még emlékeztetni, tudom, hogy ez a tanács előtt van, és azért akadt el ott, mert Berlin nem tudott megállapodni ebben a kérdésben, a két koalíciós partner nem tud megállapodni, ez az európai magántársaságok és ez természetesen mindig is fontos szerepet játszott, és azt kérem a Dán elnökségtől, hogy vessen egy pillantást az egyik szemével, kövessen nyomon, hogyha a német pozíciót sikerül megállapítani, ebben az esetben akkor azonnal ragadják meg az elkerület, és azonnal tűzzék napirendre, és akkor egy hangú döntést lehet hozni talán a tanácsban. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos lépés lenne a kis és középvállalatok számára hmm. Európában, hogyha ezek határokon átnyúlóan szeretnének működni. Ezek a megjegyzései voltak, ahol olyan témákkal kapcsolatban, ahol a raportőr vagyok, vagy árnyékelőadó, vagy hasonló. Van-e további kérdés? Nincs további kérdés. Akkor azt kérem, hogy a két felvetett kérdésre reagáljon és akkor utána köszönetet mondok én is majd. Köszönöm. Parancsoljon, miniszter úr! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen a kérdéseket és a nagyon konstruktív megközelítés, ami a számviteli irányelvet illeti. A Dán elnökség nyolc ülést tervez e témát illetően. Ez is bizonyítja, hogy mennyire komolyan odafigyelünk erre a kérdésre, és szándékozunk megállapodni e, a témát illetően még az elnökségünk ideje alatt. A tanács következő ülésén is napirendre tűzzük a témát és a bizottságukat is bevonjuk a munkába. Volt egy kérdés a szabadalmak reformjával kapcsolatosan. Szeretném megismételni azt, amit az előbb már elmondtam. Úgy gondoljuk, hogy hihetetlenül fontos, hogy megállapodást érjünk el, és lezárjuk ezt a dossziét. Ez nem csak, nem hogy évek óta, hanem évtizedek óta napi renden van már ez a téma, éppen ezért le kell zárni, és ki kell alakítani a kompromisszumot a tagállamokkal. És itt nem csak azért, mert már évek óta ö, folyik a, ez a téma, ö, azért kell lezárni, hanem a szabadalmak rendszere igenis hozzájárul az európai gazdasági növekedéshez nagyon nagy előnyt jelent a KKV-k számára, de a nagyobb vállalatok számára is. És ez egy fontos adót jelent a munkahely teremtés szempontjából, a foglalkoztatás szempontjából. Szeretném biztosítani a parlamentet, hogy fontos a parlament megközelítése is a tárgyalások során a szabadalmi témában. Köszönöm az elnök úrnak a rugalmasságot, és remélem, hogy néhány nap múlva már azt, vagy remélném, hogy néhány nap múlva azt mondhassuk már, hogy megvan a megállapodás, de hát ez valószínűleg nem lesz azért így, mert né- még néhány hó, létre szükség van, kapcsolatba kell lépni a tagállamokkal, de reméljük, hogy nagy rugalmassággal meg fogjuk a megoldást találni, és az eredményekről informálhatjuk Önöket. Ez egy olyan pont, amely a prioritások között van, ahogy elmondtam, és remélem, hogy a parlament, a tanács és a bizottság számára lehetővé teszi, hogy egy erőteljes üzenetet küldjünk a közvélemény és a polgárok felé, hogy képesek vagyunk a válságból kilábolni, hogy megtaláljuk azokat az eszközöket, amelyekkel a gazdasági növekedést fel lehet lendíteni. Végül pedig az utolsó megjegyzésem. a magánvállalatokkal kapcsolatos javaslattal javaslatról, tehát a magánvállalatok státuszát illetően a magyar elnökség óta már létezik egy rendszer, a tagállamok úgy tűnik, hogy nem fogadják el a jelenlegi szöveget, de Dánia újra napirendre fogja tűzni ezt a témát, és ezt a kihívást mindenképpen felvesszük. Köszönök minden, köszönöm mindenkinek az együttműködést. Együtt biztos, hogy el, fogunk, el fogjuk érni a, a célzott sikereket minden ponton. Reméljük, hogy konkrét eredmények születnek majd az egységes piacot illetően a polgárok, a vállalatok érdekében és a gazdasági növekedés érdekében Európában. Köszönöm szépen, ezek után nem marad más hátra. Önnek személyesen is a Dán elnökségnek sok sikert kívánok. Biztos lehet abban, hogy a lehető legjobban kívánunk együttműködni önökkel, és a lehető legtöbbet kihozni a hat hónapból. Köszönöm. unterbrechen dann die öffentliche Sitzung, müssen ein paar Minuten Pause machen. Néhány perces szünetet tartunk, átállítjuk a technikát, hogy folytatni tudjuk a zárt üléssel. Ja.